jelölési javaslatokat kaptam, a mai nap jegyzőkönyvében fog szerepelni ez a javaslat, és hogyha nincs semmilyen ellenvetés, akkor ezeket a jelöléseket elfogadottnak tekintjük. A napirend szerint most a bizottság